felejtsük el, hogy még eh, nyitváló ügyeinket rendezzük, mielőtt a biztos megjön először is. Tolmácsolás folyik minden nyelven, kivéve a máltait, a horvátot, lettet és a románt. Kettes pont. Visszajelzések a komo Torinoi delegációs útról, ez még októberben volt az út, a jelentést megtalálják a dokumentációban. Hármas pont a intézmény közé tárgyalások menete. Kósa úr szeretne egy nagyon rövid kis beszámolót tartani erről. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Azt gondolom, hogy nagyon különleges helyzetben vagyunk most, és elnézést is kérek a képviselőtársaimtól. A múlt héten lett volna beszámolnom, kellett volna, de a gépem késett, és nem tudtam megtartani. Nagyon köszönöm a rugalmasságukat. Tehát röviden szeretnék most beszámolni az Európai Akadálymentesítési irányelvvel kapcsolatos tárgyalások végeredményéről. Mint önök is tudják, 2015-ben érkezett be a javaslat az Európai Bizottság részéről, és egy három éves munka során sikerült lezárni az intézményközi egyeztetéseket az Európai Tanácssal. A legutolsó információim szerint jövő héten, december 19-én fog a Korreper dönteni erről. Várhatóan támogatni is fogják. Nekünk a parlamentben az IMKO bizottság január 21-én fog szavazni, és márciusban fog a plenáris szavazni erről. Négy fő eredményről szeretnék beszámolni. Az egyik, még mielőtt elmondanám, szeretném megegyezni, hogy a végleges szöveg még nem áll a rendelkezésünkre, az utolsó finomítások zajlanak jelenleg. Az egyik megjegyzésem tehát, az irányelv ugye megkönnyíti a gyártók és a szolgáltatók számára az uniós előírásoknak megfelelő termékek és szolgáltatások exportját. Így a fogyatékossággal élő személyek több számukra is elérhető terméket és szolgáltatást fognak tudni igénybe venni. Fontos, hogy a szolgáltatások köre jól meghatározott. Ugye a városi közlekedésben az önkiszolgáló terminálok, a fizető terminálok, a turizmus területén a szállás és az étkezés. Nem szerepelt az eredeti szövegben, de pluszként megjelent a 112-es segélyhívó rendszer nek a megválaszolása és a kezelése, tehát a jövőben kötelezően akadálymentesnek kell lenni az Európa, Európai Unió minden tagállamában, és ez egy óriási előrelépés. Az épített környezettel kapcsolatban viszont nagyon kemény tárgyalások voltak, nagyon heves viták zajlottak. Végül a tanács csak az önkéntes megközelítést tudta elfogadni azzal, hogy az Európai Bizottság, <laughs> ugye biztos asszony, látom közben meg is érkezett, tehát hogy az Európai Bizottság felméri a nemzeti helyzeteket, és egy jelentést fog készíteni erről. Végül az én álláspontom szerint, ugye a három éves munka végén egy jó kiegyensúlyozott szöveg született. Nagy eredmény mind a szociális és mind a gazdasági fejlődés szempontból. Jó lett volna bizonyos területeken még további előrelépéseket elérni, de a tárgyalások lezárása sürgős volt, ugye annak érdekében, hogy a jogszabály mielőbb hatályba léphessen, és ne szenvedjen további késedelmet. Thank you, Mr. Kosa. Köszönöm, Kósa úr. Jól tudjuk, hogy más intézményközi egyeztetések is folyamatban vannak, hisz a végén járunk a ciklusnak, és persze visszatérünk majd erre, de hát nyilván nem ma. A fontos, hogy dönteni tudjunk, és le tudjuk zárni minél több folyamatot. Kaza úr akart mondani valamit? Nem. No, akkor megyünk tovább. A jegyzőkönyv jóváhagyása korábbi ülésekre vonatkozóan. És üdvözöljük a biztos asszonyt, Tyson asszonyt, Köszönjük, hogy mindig eljön a szakbizottság ülésünkre, amikor hívjuk. És most is örömmel köszöntjük az éves növekedési jelentés ről fog beszámolni a 2019-es évre való felkészülésről és emberi meglátásairól. Parancsoljon öné a szó. Thank you, Madam Chair, also for your... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és köszönöm a kedves, kedves szavakat, üdvözlöm a képviselőket. Nagyon nagy öröm számomra, hogy a 2019-es csomagról beszélhetek, amely az új szemesztert elindítja, és az éves növekedési felmérésre szeretnék összpontosítani Európa gazdasági növekedésnek örvend, van, aki azt mondja, hogy ez stabil. Ez a gazdasági növekedés a növekedés hatodik éve folyamatos. A valós konvergencia végre újra fölállt, és az alacsonyabb GDP-vel rendelkező országok is előrelépnek. Azt látjuk, hogy a foglalkoztatás is rekordszinten van. Nagyon magas most már a foglalkoztatási ráta 73 százalék, úgyhogy ezzel azt mondhatjuk, hogy az Európa 2020-as célkitűzéshez közelítünk, amely 75 százalék 2020-ra. Ez azt jelenti, hogy a szociális oldalon is pozitív hatások érvényesülnek, a szociális kirekesztettségben, illetve szegénységben élők szintje alacsonyabb, mint a válság előtti szint, a tavalyi év során 5 millióan léptek ki a szegénységből, illetve hagyták maguk mögött a szociális kirekesztettség veszélyét. Ez azt jelenti, hogy végre előrelépés történik, és közelítjük az Európa 2020-as célkitűzéseket, amely a szegénységgel, illetve a szociális kirekesztettséggel foglalkozik. Előrelépés történik tehát, és ez rendkívül fontos, hiszen azt látjuk, hogy a tendencia ebben az évben is folytatódott. Úgyhogy ennek örvendünk. Ami pedig a szociális eredménytáblát illeti, mindenki tudja, hogy miről beszélek. Ez egy olyan eredménytábla, amely az európai szociális jogok pillérét egészíti ki, és az előző esztendőben ezt már bevettük a szemeszter gyakorlatába. Benne van a közös foglalkoztatási jelentésben is, immár második ízben, annak teljes verziójával, most mind a 40 indikátor szerepel ebben. Amit ebből az eredménytáblából megtudunk, az a következő. Általánosságban 14 mutatóból 13 esetében javulás tapasztalható. Az egyetlen kivétel a, a szociális javulások területe. A jelentés azonban rámutat arra, hogy nagyon sok országban óriási kihívások vannak jó pár területen. A növekedést nem élvezheti minden egyes tagállam és minden egyes állampolgár ugyanolyan formában. Még vannak olyan tagállamok, ahol a munkanélküliség magas, illetve a szegénységi ráta is magas. Ezen kívül vannak olyan tagállamok, ahol a háztartások bevétele még mindig nem ér el a 2008-as szintet, nagyok a különbségek, ezt mutatják a szociális indikátorok, például a foglalkoztatás továbbra is alacsony szintű az alacsony készségekkel rendelkezők esetében, illetve nem, és azt látjuk, hogy a nők és a férfiak foglalkoztatásában is különbségek vannak. Ami pedig a szegénység és a szociális kirekesztettség kockázatát illeti, ez továbbra is nagy kihívás, különösen a gyermekek és a fogyatékkal élők számára. Ezek hosszú távú kihívások kapcsolódnak a technológiai változásokhoz, a digitalizációhoz, az éghajlat elleni harchoz, a globalizációhoz, az öregedés, a társadalom öregedéséhez, illetve a szociális konvergencia hiányához. A növekedési tanulmány rámutat a közfinanszírozás fenntarthatóságára is, különösen a nagy hitellel rendelkező, nagy adóssággal rendelkező országok esetében. Itt megvannak a kockázatok, amelyeket erősít a geopolitikai bizonytalanság, illetve a feszültségek, valamint a Brexit. A jelenlegi politikai helyzetben, amikor további reformerőfeszítéseket kell tennünk, úgy tűnik, hogy a szükséges reformok megvalósítása lassul. Az éves növekedési tanulmány rámutat arra is, hogy fontos a nemzeti reformok esetében a termelékenység növelése, a befogadás erősítése. Tisztelt képviselők, ahogyan önök is tudják, ennek a tanulmánynak az a lényege, hogy a szociális és gazdasági prioritásokat meghatározza a következő esztendőre. Úgy gondoljuk, hogy a az ellenálló képességet kell növelni, és ezért az éves növekedési tanulmány fölhívja a, figy- a tagállamok figyelmét arra, hogy további erőfeszítéseket tegyenek a makrogazdasági stabilitás és megfelelő fiskális politika területén. A beruházás nagyon fontos ö, szerepet tölt be a munkahelyteremtésben. Természetesen ez nem csak az infrastruktúráról szól, hanem és talán ez a fontosabb, az emberekről. A jelenlegi kontextus megköveteli azt is, hogy az európai szociális jogok pillérének elveit tettekké változtassa, mind európai, mind pedig nemzeti szinten. És itt nem csak az igazságosságról van szó, nagyon fontos ez a gazdasági és szociális ellenálló képesség erősítése szempontjából, különösen az eurózónában. Vannak erre vonatkozó javaslatok, amely szerepel a szemeszter csomagjában, és ezen javaslatok, ajánlások azt kérik a tagállamoktól, hogy a gazdasági ellenálló képességre vonatkozó reformokat hajtsák végre, érjék el a konvergenciát, illetve a regionális különbségeket csökkentsék. Ezek az ajánlások a munkapiac működésére vonatkoznak, illetve a beruházásokra és a társadalmi védelmi rendszerekre. A bizottság szeretné megerősíteni az európai szemeszter és az európai finanszírozás közötti kapcsolatot, különösen ebben a szemeszterben, amikor a beruházás igények értékelésére összpontosítunk, a 2020-27-es időszak megtervezésekor. A bizottsági jelentések segítik majd a bizottságot a tagállamokkal való tárgyalások során az operatív és strukturális alap, operatív programok és strukturális alap tekintetében. És végül szeretném üdvözölni azt, hogy visszatérünk teljes mértékben a szemeszteri folyamathoz, és február végén február végén a bizottság jelentést fog készíteni minden egyes országról. Aztán az, az őszi csomag már foglalkozott Görögországgal, és most már három havonta készül ilyen jelentés. Tudjuk, hogy Görögországot még mindig nagyon érinti a válság öröksége, azonban azt is látjuk, hogy Görögország stabil növekedést élvez, a munkaerőpiac helyreállóban van, illetve a szociális helyzet is javul, és természetesen ennek nagyon örülünk. Ezen kívül még egy szót Görögországról, hiszen gyakran a tárgyát képezi Görögország itt a Foglalkoztatási Bizottságban. A jelentés arra is kitér, hogy van fiskális tér Görögországban a, arra, hogy ne kelljen folytatni a nyugdíj csökkentéseket, tehát ezt az intézkedést meg lehessen szüntetni. Ez pedig nagyon is örvendetes, hiszen több mint egy millió nyugdíjas bevételét érinti, illetve a szegénységi küszöb szempontjából is nagyon fontos. Ez azt jelenti tehát, hogy a jogalkotásban szereplő csökkentéseket nem kell megvalósítani, és ez nagyon jó a görög lakosság számára. Zárásképpen hadd mondjam el, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet lehetőséget nyújt a tagállamok számára, hogy megerősítsék a reformokat, illetve fenntartható és inkluzív növekedés alapját lefektessék, bevegyék a szociális partnereket, a civil társadalmat. Mindannyian tudjuk, hogy ez nagy mértékben segítheti a tagállamokat abban, hogy a megfelelő szakpolitikai irányvonalat kialakítsák, és valóban jobb szociális és gazdasági eredményeket produkálnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és várom véleményeiket a következő szemeszter csomaggal kapcsolatban, amennyiben pedig kérdéseik lennének, állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen. Nagyon sok pozitív eredmény, különösen mi szabizottságunk szempontjából, hiszen minket külön érdekel, mi történik Görögországban. Úgyhogy most először a koordinátorok kapják majd meg a szót, és ezt követően a többi képviselő. Először Kásza úr a néppárt részéről kapja meg a szót. Köszönöm szépen, biztos asszony kollégák. Általában egyetértek általánosságban. A gazdaság és foglalkozási fejlemények most Európában jobbak, mint voltak. Ám már a, gyorsul, a, a, a növekedés lassulóban van, nagyon fontos hogy folytassuk most is a reformokat, amelyek szükségesek most, amikor a gazdasági feltételek még jók. Míg a legtöbb foglalkoztási és szociális politikai indikátor végre a válság előtti szint fölé ment, még mindig nagyon széttartó a tagállamok közötti helyzet, nagyok a különbségek. A bizottság nagyon helyesen új támogatási menedmusokat állított fel, amely segíti a tagállamokban a struktúrális reformok kibontakozását, ezt tovább kell bátorítani. Kérdésemhez érkeztem. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéssel kapcsolatos és a mostani költségvetési tárgyalások. Korán úgy tűnik, hogy a 2019-es és a következő MFF-es költségvetésben is erős marad ez a garancia. És eredményeket is hoz, bár hibákat is mutat. A bizottság hogyan erősíti a végrehajtását az ifjúsági garancia programnak, hogy eredményesebb legyen a, a felvétele, és kös azok számára, fiatalok számára, akik nehezen találnak munkát, miképpen lesz hasznosíthatóbb. Köszönöm szépen, Jongérius asszony, a frakcióból. Köszönöm szépen. kihasználom a biztos asszony jelenlétét, és azt, hogy pont éppen aktuális időszakban jár itt, és először is gratulációval kezdem, mert az elmúlt időszakban valóban nagy sikereket ért el az öntárcája, és mindenképpen többet és sikeresebben dolgozik, mint az elődje. És a a munkaerő kiküldésének irányelv témájában is jól működtünk együtt, és a, az Európai Munkaügyi Felügyelet témájában, a társadalmi biztosítási koordináció tekintetében is. És köszönöm, hogy ö, erősen részt vett ezek kialakításában. Ma azonban természetesen felmerül az a hogy gratulálni kell önnek a születésnapi alkalmából is, és mindannyian örülünk azoknak az eredményeknek, amelyekre beszámolt például a munka és a, a magánélet közötti egyensúly, mert hazámban nagyon komoly téma, és hogy az a kérdés, hogyan tudjuk támogatni az embereket, függetlenül, hogy Fatima vagy Maria a neve, az embernek a munkaerőpiacon egyenlő esélyekkel kellene bírjon, Európában még sok a tennivaló ezzel kapcsolatban. A kérdésem az, hogy a, az európai költségvetésben a, a Göteborgi 20 elv nem eléggé jelenik meg. Ezen még dolgoznom kellene, hogy ezek a pontok valóban megvalósulhassanak, és ehhez kell finanszírozás is. Szerintem a költségvetésekben is meg kéne jelenni, illetve kiinduló pontként kellene a tervezésben támaszkodni ezekre. You, Madam Tebesius, representing ECR. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a biztos asszonynak is, hogy ma megválaszolja a kérdéseinket. Általában én egy kicsit bajkeverő szerepet szoktam itt játszani ebben a szakbizottságban. Az Eurostat augusztusi munkanélküliségi adatai azt mutatják, hogy újra a válság előtti szinten van a munkanélküliségi szint Európában, de ha megnézzük az olasz vagy a spanyol számadatokat, akkor ez nem éppen bátorító jelzés. Görögországot jelentősen pozitívabban értékelte, mintha meg nézni ezeket a számadatokat, azt hiszem, hogy akkor nem lehetünk annyira optimisták, és Franciaország is a sárga mellényesek demonstrációja miatt mindenféleképpen az erőfeszítéseit elhalasztotta. Tehát itt az innováció képesség esetében kérdés, hogy a vállalatok képesek-e lépést tartani ezen a területen. Ön a Brexit témáját is megemlítette de én attól tartok, hogy a 2019-es számadatok jelentősen romlanak majd. A BlackRock arra szólított fel, hogy vonuljanak vissza az európai piacról politikai bizonytalanság okán. Kérdésem az lenne, hogy milyen intézkedéseket tervez, hogy a reformerőfeszítéseket erőfeszítéseket biztosítsák olyan országokban, mint Olaszország vagy Franciaország, hiszen Macron ígéretei a sárga merényeseknek azt sejtetik, hogy a költségvetési célszámokat Franciaország nem fogja tartani jövő évben. Tehát itt egy politikai bizonytalanság ellen kellene hatni valahogyan. És a második kérdésem a reálbérekre vonatkozik a vállalatok versenyképességéhez kapcsolódnak ezek is, és hogyha fenntartható béremelést akarunk elérni, akkor természetesen Európa termelékenységére rátáját is növelnünk kell. Érdekelne az ön véleménye a tekintetben, hogy milyen eszközöket tervez hogy az Európai Unióban, különösen az euróövezetben a versenyképességet hosszú, hosszú távon javítsa. A fiatalok munkanélküliségéről már esett szó, érdekelne, hogy milyen további reformokat, intézkedéseket tervez, hogy a fiatalok munkanélküliségét hosszú távon csökkentse. Köszönöm. Mr. Calvé Kárison következik. Man, Bonjour, Madame la Commissaire, à nouveau. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt, biztos asszony, a mandátum végén. Nagy megtiszteltetés volt, hogy Önnel együtt dolgozhatunk, és csatlakozom a gratuláló szavakhoz, amelyeket önök önhöz intéztek. Én közvetlenül akarok önnel beszélni saját nyelvemen, valóban mindenkinek csak gratulálni tudok, hogyha megnézzük a döntéseket, amelyeket önök hoztak, hogy a gazdaságot és a szociális területet összekapcsolják, egymáshoz igazítsák. Ez nagyon fontos, hogy a gazdaságpolitikának ne legyenek szociális következményei és viszont a szociális európai szemeszter elképzelése remek volt, aztán a scoreboard bevezetése szintén remek elképzelés volt, és ön nagyon gyorsan és remekül el ezeket a feladatokat. Nos, ön kitartott a véleményem mellett egy dolgon kívül, amiben ön túl lágy volt. Ugye, ha megnézzük Spanyolország helyzetét a szemeszter jelentésben, talán ön túlságosan engedékeny volt egy kulcs tényezővel kapcsolatosan, ami ahhoz vezetett, hogy eljutottunk oda, ahol vagyunk. Ugye az én országomban itt van ugye ez a 13 mutató, amiket bevezettek, ugyanakkor az országomban az egyenlőtlenségek továbbra is nőnek, és az emberek elégedetlenek, ez a demokrácia csökkenéséhez vezethet. Nyilvánvaló jelenleg, és hogyha megnézzük, hogy mi is történik Európában, és itt európaiként szólok, nem pedig csupán spanyolként, mert ugye látjuk a sárga melényesek mozgalmát, akik azon társadalom ellen emelnek szót, amely nem tetszik nekik. Ugye Macron gazdasági vészhelyzetről is szól, és szociális vészhelyzetről egyben. Most képzeljük el, hogy Spanyolország vagy Bulgária, hát ezek nem Hondurassal egyelő szinten álló államok, Hát itt látjuk a szociális elégedetlenséget, mert hát ugye azt látjuk, hogy egyesek áldozatokat hoztak, és az egyenlőtlenségek egyre nőnek. Még nagyobbak is, mint a versek kezdete előtt. Nos, az önmunkáját még tovább tökéletesítendő. Önnek esetleg kellene tudnia jelentenie hogy az előrelépések egyes részeken még túl csekélyek. Ugye itt nincs kohézió a tagállamokon belül sem, ez még hiányzik, de hogyha megnézzük a, az eredménytáblán a mutatókat, látjuk, hogy egyes országokban egyes mutatók sokkal jobb helyzetűek, mint más országokban. Tehát látjuk ezt az egyenlőtlenséget, és ez a szociális kohézió hiányához vezet. Tehát ebben az irányban kellene még munkálkodni. Ugye ön nagyon jól tette, hogy rámutatott az adóztatás fontosságára. Egy ilyen foglalkoztatási szociális jelentésben ennek megvan a helye, mert Itt a struktúrára, az adóügyi struktúrának a megváltoztatására van szükség. Nagyon oda kell tehát figyelni erre a vetületre, ha nem akarjuk, hogy az emberek úgy érzékeljék, hogy Európa a gazdas, gazdagokért dolgozik. Ehelyett egy jobban struktúrált Európára van szükség. Köszönöm. Thank you, Mr. calvé eh, Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a GUE-nek nincs itt ma reggel képviselője, vagy tévedek, nem? Akkor Jean Lambert következik a zöldektől. Tessék, megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretem volna ott folytatni, ahol egyes képviselősem abba hagyták, és kapcsolódnék ahhoz a kérdéshez, ami az idősödés, a társadalom öregedése kapcsán jelentkezik, amiről a biztos asszony is beszélt, Helyesen koncentrálunk az ifjúsági munkanélküliségre ugyan, de látni kell, foglalkozni azzal, és mi történik azokkal, akik túl idősek az ifjúsági kezdeményezéshez, a részvételhez, ám mégis a válság után megszenvedték a következményeket, és nincsenek megfelelő szakismereteik, készségeik a munkavállaláshoz, sosem volt stabil állású. Itt mit tehetünk? Merül fel a kérdés. Hogy ne nyíljanak meg azok a szakadékok a társadalomban, belehullanak az emberek, hanem valamilyen háló fölfogja őket. És ez különösen fontos, hogyha a jelentésben olvasom, a 60 millió felnőttről olvasok, akiknek nincs meg a megfelelő írás, olvasás, számtani és digitális ö, ismerete ahhoz, hogy részt vehessen a munkavilágában. Úgyhogy ez komoly jelentés probléma sok tagállamban. Aztán említettek még egy kihívást a klímaváltozásból adódóan. A növekedési jelentés beszél arról, hogy a klímakezdeményezés és a körkörös gazdaságból a beruházás rejt lehetőségeket. Vajon ennek a szakismereti oldala is elégséges-e ahhoz, hogy kihasználható legyen a potenciál, vagy itt hiányosság van. És végül kapcsolódva az egyenlőtlenség többek által említett témájához. Egyik kérdés, mennyit figyelmet szentelünk a lakás, lakhatásnak, a lakás politikának. Több ez probléma. Ha az ember nem tudja a fenntartható módon megoldani a lakhatását, vagy megfelelő minőségben, annak kihatása az egészségére, a, a munkavállalási lehetőségére, mindezek a kérdések fenntartható, megfizethető, minőségi lakáspolitika a gyermekek fejlődését is meghatározza. Ön szerint elég figyelmet szentelünk ki -e ennek most a éves növekedés jelentés megírásakor? Köszönöm szépen, Laura Ágia, EFDD részéről. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm, biztos asszony. Tisztelt kollégák! Én Annyit mondhatok, hogy itt a ciklus vége felé elégedettségemnek szeretnék hangot adni, hogy tagja lehettem ennek a szakbizottságnak, nem csupán azért, mert a kollégákkal együtt megmutathattuk, hogy a polgárok jóléte a legfőbb érdekünk, ez vezeti a cselekvéseinket, Ugyanakkor önben lettem egy olyan fajta ambíciót, amelyet más biztosoknál nem gyakran tapasztaltam. Nem csupán ambíciózusan, hanem szorgalmasan, nagy igyekezettel, képességekkel, stratégiai vízióval dolgoztunk különböző témákon és javaslatokon. Nagyon nagyra becsültem a munkavállalók védelmére vonatkozó jogszabályt, vagy a kancerogén anyagokkal kapcsolatos anyagot, és azt hiszem, hogy önnek igencsak büszkének kell lennie erre az anyagra. Hiszen itt nem egy elméleti dologról van szó, talán nem a maximum ez, amit elértünk, de ez bizonyosan egy nagyon fontos, nagyon lényeges elem. Vagy ott van a többi jelentés, a munka és a magánélet összeegyeztethetősége tárgyában ugye tapasztaljuk, hogy Európa előregszik, és konkrét válaszokra van szükség, hogy támogassuk az embereket, a családokat. Most nem sorolom fel az összes témát, de látjuk az ambíciót. Ugyanazt az ambíciót, amit mi is megpróbálunk egy olyan terv részévé tenni, amelynek célja az egyenlőtlenségek csökkentése az egyre gazdagabbak és egyre szegényebbek között a polgársági jövedelemmel kapcsolatos elképzelésünket tudom, hogy ön támogatja. Ez megoldhatja a munkanélküliség, a szegénység problémáját. Elengedhetetlen a javaslatunk egy olyan időszakban, amikor ugyan látjuk, hogy vannak félénk lépések a növekedés irányában, ugyanakkor még mindig túlságosan nagy az egyenlőtlenség, túlságosan sok a szegény, akiknek vészhelyzeti azonnal intézkedésekre van szükségük. Így például a nyugdíjreform, amely egy nemzedékváltáshoz vezethet, az embereket segíthetjük nyugdíjas korukban ezáltal, ugyanakkor a fiatalok pedig beléphetnek a munkaerőpiacra ennek köszönhetően. Én csak bizakodó vagyok, és úgy vélem, hogy a remény és az optimizmus az állandó következetes munka végzéssel párosulva, mely egyben bátor is, hozzásegít minket céljaink eléréséhez. Nem szabad azt gondolnunk, hogy a dolgok úgysem változnak, nem szabad, hogy elveszítsük a bizalmat, ez a bizottság megmutatta, hogy az ambíció, a hosszú távú látásmód, a polgárok felé fordulás, ez bizonyíték annak, hogy igenis változtatni lehet a dolgokon. Csak Görögországra szeretnék utalni, Néha elhangzik, hogy ami Görögországban történt, a memorandum és a strukturális reformok, melyeket az országra kényszerítettek, ezek egy szükséges és elkerülhetetlen fellépést jelentettek. Szeretném, hogyha a szakbizottságunk világos üzenetet küldene a tekintetben, hogy Görögország egyfajta kísérlet volt, de ennek nem szabad megismétlődnie a jövőben többet és jobban tehetünk, mint amit Görögország esetében tettünk a polgáraink, államaink érdekében, és annak érdekében, hogy a felfelé mutató konvergencia megvalósuljon, pozitív céljainkat elérjük, ugyanakkor más módszereket kell ehhez választanunk. Tehát a reformok végrehajtása előtt mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy azok milyen hatásra járnak. Köszönöm. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Az LNF e képviselőjét nem látom. Nem? Akkor Morán Sátyi asszony következik. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos asszony. Mindenki tisztelettel adózik itt az ön munkája előtt. Én csak annyit mondanék, hogy ön büszkévé tett minket arra, hogy a foglalkoztatásügyi szakbizottságban dolgozhatunk. Mióta parlamenti képviselő vagyok, a foglalkoztatásügyi szakbizottságot egy kicsit úgy tekintették, mint kevésbé fontosat, mint a többi. Noha, az ugyanakkor az önmunkája révén, illetve azon keresztül, hogy hogyan mobilizálódtunk, hogy szavazatokat nyerjünk, és előre vigyük az elképzeléseinket, sikerült a témáink nagy részét győzelemre vinni a plenárison, és ezek nem voltak egyértelmű dolgok kezdettől fogva. Tehát ön nem csupán a Szociális Európa motorja volt, hanem azt is lehetővé tette számunkra, hogy nagyon fontos témákkal kapcsolatosan előrelépjünk, és mindannyian Előre vittük a szociális Európa elképzelését a plenárison, a szavazáson kollégáink körében, és ezért köszönetet szeretnék mondani önnek, mert most mindenképpen arra van szükség, hogy önelben az irányban folytassuk majd tovább. Aztán a második dolog, amivel kapcsolatosan hozzászólnék, itt elhangzott Magin Lambert kollégánk részéről, felvetődött ez a téma, a jövőbeli kompetenciák kérdése. Ön ugye megemlítette a mutatókat, a helyzet javulását a foglalkoztatás területén, ugyanakkor ne felejtkezzünk meg arról, hogy a következő években új foglalkozások, új készségek válnak elengedhetetlenné, új foglalkozások jelennek meg. A munkavállalók mobilitása meg kell, hogy változtassa majd a képzési rendszereinket, a képességek elismerését a vállalatok körében, és ezt a változást támogatnunk kell, mert ha nem így teszünk, akkor visszalépünk. Tehát stabilizálni kell ezt az áttekintést, amit ön felvázolt, és Mindenképpen továbbra is fel kell készítenünk a jövőre az európai társadalmakat, a megszerzett képességek validációja révén szakmai környezetben és azon kívül is megszerezhetőek ezek a képességek, ezt is nyomatékosítanám. És mindenképpen transzverszális képességekre van szükség, amelyet sok területen fel lehet használni, nem csupán egy adott területen, és így el lehet kerülni, hogy a jövőben a munkanélküliek reménytelen helyzetbe kerüljenek. Bízom önben, még van néhány hónapunk az együtt munkálkodásra, és perspektívákat vázolhatunk fel, amely ebbe az irány, amelyek ebbe az irányba mutatnak. Elnézést el kell majd mennem az ülésről. Szeretnék köszönetet mondani a sofőröknek, a vendéglátóegységek személyzetének, akik a merényleteket követően egész éjszaka dolgoztak itt a parlamentben. Azt teszik, amit itt teszünk mi itt. Elnézést, biztos asszony, elnézést, elnök asszony, hogy távoznom kell. Köszönöm. Uh, yeah, thank you. you know, um... We have a second item on the agenda. Van még egy napi rendi pontunk. Nem tudjuk ezt is abszolválni, hogyha mindenki több mint másfél percig beszél. Tudom, hogy elég nehéz rövidre fogni a mondandókat, de kérem ne ismételjük meg azt, ami már elhangzott. Maria Javier Rodriguez asszony következik. Köszönöm szépen. Nem túl jó a hangom ma, reggel, de mégis szeretnék valamit mondani. Self with my colleagues uh, when underlining the importance uh, we are being able to deliver on the social dimension. Nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Unió szociális dimenziójának tekintetében eredményeket tudunk fölmutatni, és természetesen itt szeretnék tisztelettel adózni az ön által betöltött uh, szerep előtt, hiszen nagyon is gyümölcsöző politikai partnerséget élvez a parlament és a bizottság az ön segítségével, és akkor a kérdésem. Az európai szemeszterről beszélünk, és azt hiszem, hogy oda kell figyelnünk a következőre. Hogyan fejleszthetjük az európai szemesztert olyan formában, hogy az a szociális egyenlőtlenségek elleni harc erős eszköze legyen, és visszaállítsa a szociális konvergenciát. Ez szerintem létfontosságú, és szerintem a válasz a következő. Először is javítanunk kell a szemeszter politikai eszközeinek alkalmazását az országjelentésekre, gondolok az eredménytáblára, az országspecifikus ajánlásokra, és a szociális egyenlőtlenség elleni harcra kell összpontosítanunk. A beruházások értékelésének gondolata szerintem kiváló és jó fókuszpontot ad. Aztán a válasz második pontja a pénzügyi eszközök kiaknázása arra, hogy a szociális egyenlőtlenségeket kell felvegyük a harcot. A szociális alap jó irányba megy, de ö, oda kell figyelni különböző dolgokra, gondolok például az európai beruházási tervre, és hangsúlyoznám, hogy holnap az Euró Summit, az Euró csúcs ö, alkalmával a miniszterelnökök az eurozónáról fognak beszélni, és lehetőség szerint a szociális beruházás eszközét is tartalmazza ez. És végül utolsó sorban az adópolitika politikáról szólnék, hiszen a megoldás részben az igazságosabb, méltányosabb adópolitikában rejlik, illetve az új adózás kialakításában, hiszen csak így lehet finanszírozni a jövő szociális rendszerét. Ezek tehát a gondolataim a következő fázisra vonatkozóan. Elnök, köszönöm szépen, és most megadom a szót Agnieszka Koszlowska-Radowicz asszonynak tessék. Pani komisarz, e, bardzo dziękuję za to sprawozdanie. Köszönöm. Biztos asszony, én is köszönetet mondok önnek a jelentésért, és az optimista e, tényekért a növekvő európai gazdaság okán. Ugye vannak országok, amelyek gyorsan növekszenek, ezekhez tartozik Lengyelország, továbbra is magas, 4,5 százalékos az előrejelzett gazdasági növekedés a jövő évre. Ugyanakkor egyetértek önnel, hogy nem csupán a tempó számít, hanem az is, hogy ennek kiegyensúlyozatnak fenntarthatónak kell lennie tehát a polgárok életminőségének javításával együtt kell járnia a gazdasági növekedésnek. Újabban gyakran elfelvetődik, hogy a polgárok életminőségének javítása is fontos. Kérdés az, hogy a gender kérdésről miért hangzik el olyan kevés? Itt beszélünk a foglalkoztatás lehetőségéről a piacon, és ön tudja, hogy ezek a csoportok, amelyek nincs, nincsenek eléggé képviselve a munkaerőpiacon. Noha lenne potenciál, hogy hozzájáruljanak ők is a növekedéshez. És ide tartoznak a nők például. Jól képzett személyekről van szó, jól működhetnének a munkaerőpiacon. Aztán nem sok minden hangzott el a deficit területekről, mint az IKT vagy a közlekedés területe. Noha a munkanélküliség témája felvetődött, de Európában fennáll annak problémája is, hogy több százezer munkavállaló hiányzik bizonyos szakmákból. És itt felvetődik a legális bevándorlás kérdése, hiszen például az IKT területen hiányoznak munkavállalók, nő, női munkavállalók hiányoznak. Kérdés az, hogy ezeket a területeket megfelelően ösztönzik, támogatják-e. Aztán a mobilitás és a képzés összefüggése a munkaerőhiány fényében. Ez más és más képet ölt egész Európában, a mobilitás segíthetne a munkaerőpiaci hézagok betöltésében. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. Európa szociálisabbá vált, és valamennyiünk kötelességeit ebben a szakbizottságban, mindenek előtt ebben a szakbizottságban, hogy ennek érdekében tevékenykedjünk. Örömmel állapítom meg, hogy ehhez valamennyien hozzájárultunk, hogy Európa szociálisabbá váljék. Amikor az európai szemeszterről beszélünk, melynek jelentéstővője vagyok, akkor ugye ez ahhoz vezetett, hogy szociális mutatókat vezettünk be, ez a sikerünk, és felvetődött itt ezt a kérdés, hogy hogyan lehetne eljárást kialakítani a makroszociális eltérések ellenében. És hogyha makroszociális eltérésekről beszélek, akkor én nem szankciókra gondolok a tagállamokkal szemben, hanem sokkal fontosabb számomra, hogy a tagállamok kötelességet váljon, vállaljanak, hogy az egyenlőtlenségeket megszüntetik. Ez egy jövőbeli kihívás. Ha ezen eljárásokról szólunk, akkor a makrogazdasági tényezőkkel párhuzamosan kell ennek történnie. Fontos az is, hogy a gazdaságot a szociális szempontból is értékeljük, megvizsgáljuk, hogy az emberek például képesek-e lakást vásárolni, az az érzésük, hogy képesek lakást vásárolni. Fontos az, hogy az emberek pozitív érzésekkel bírjanak az európai szemeszter kapcsán. Ezt nem lehet büntető intézkedésnek tekinteni, hanem a szociális továbbfejlődés eszközének. És ehhez arra van szükség, hogy megfelelő szerkezetet alakítsunk ki, és ugye itt nehézségekkel küzdünk a végrehajtás tekintetében a tagállamokban. Vannak ugyanis olyan tagállamok, ahol az adminisztráció máshogyan néz ki, sok a régió, amelyek függetlenek adminisztratív szempontból, autonómak, ezeket közvetlenül be kell kapcsolni az európai szemeszter gyakorlatába. Ez a legkülső régiók helyzete is, mint például az Azori szigeteké, ahonnan én származom. Sokkal erősebben be kell kapcsolni ezeket a területeket az európai szemeszterbe. Ez az európai szemesztert érintő jövőbeli kihívás. Az Európai Unió működési szerződését kell itt megvizsgálni, van lehetőség a régiók megerősített részvételére, a legkülső régiókéra is. Ezek autonómak esetleg, de ők is részt vehetnek az európai szemeszternek. Először, szemeszterben először egyfajta kísérleti projektet kell erre irányulóan beindítani. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani az éves elnöki munkájáért, ez az utolsó ülésünk az esztendőben. Biztos asszony, szeretnék önnek is köszönetet mondani, először is. Köszönöm azt, hogy az előlő, előző mandátum során rádöbbentünk arra, hogy a szociális Európa el kerülhetetlen. Köszönetet mondok az európai szociális jogok pilléjéről, és valóban szükség van arra, hogy a külön intézkedések a gyakorlatban megvalósuljanak. Két konkrét kérdéssel fordulok önhöz. Az Európai Unióban 80 millió gyermek még mindig a szegénységi küszöb alatt él. Az Európai Parlamentben beszélünk az új pénzügyi tervről, és ennek keretében megszavaztunk egy új intézkedést. Ez pedig egy európai gyermekgarancia. Forrás, forrásokat szeretnénk allokálni 5,9 millió eurós összegben. Kérdésem pedig az, hogy ön biztosként támogatni kívánja-e ezt az európai gyermekgaranciát, garanciát, mint eszközt, amelyel föléphetünk a gyermekszegénység ellen. Ön arról is szólt, hogy a fogyatékkal élő gyermekek még inkább kirekesztettek, mint más társadalmi csoportok. Tehát erre nagy szükség van. És még valami, Tačiau ar jaučiate, kad situacija kažkiek keičiasi? Több ízben szólt az egyenlőtlenségekről. Változást tapasztal-e a tagállamokban, hiszen a, a bérekben óriási különbségek vannak a különböző nemek között. Muchas gracias, señora presidenta. Y en primer lugar, y voy a ser... Köszönöm szépen, elnök asszony, csak röviden szólnék, mert az előttem szólok, már megemlítették, amiket én mondani akartam. A kérdések a biztos asszonyhoz világosak voltak. Szeretnék köszönetet mondani a második mandátumáért. Pozitív változás következett be a szociális témákat, illetően az európai politikában, legalábbis ezen ciklus során. És meg vagyok győződve arról, hogy a biztos asszonynak valóban köze van ahhoz, hogy a szociális kérdésekre erőteljesebben odafigyelünk most. Különböző tanulmányok készültek, és ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy a szociális helyzet javult. Különböző reformokat hajtottak végre, ugyanakkor sok munka vár még ránk. Más kollégák már elmondták, hogy a munkanélküliség, és különösen a fiatalok munkanélkülisége igényel cselekvést. Azon személyek száma is, akiket a szegénység a fenyeget, ezt illetően is különösen a gyermek szegénységet kell szem előtt tartani. Az Európai Szociális Alapot megerősítettük, e téma prioritás lesz, de egy dolog mégiscsak nyugtalanít az lehetne a benyomásunk, hogy a gazdasági növekedés a végére ért, a gazdasági helyzet a következő években romolhat. És valamennyien tudjuk, hogy ha a gazdaság helyzete romlik, akkor a szociálpolitika is lehanyatlik sajnos. Ezért a kérdésem az, hogy vajon nagyobb rugalmasságot biztosítunk-e a tagállamoknak az európai szemeszterben. Ez fontos, de ez nem jelenti azt, hogy a szociális vagy munkapolitikai szempontokat elfelejtjük vagy elhanyagoljuk. Nem lehet ezeket a gazdasági érdekek mögé helyezni. Biztos asszony dolgozni fog azon, hogy ezt garantálja, és a jövőben is erősebben figyeljenek a szociális témákra. Egyébként az elnök nek szeretnék köszönetet mondani, nagyon jó munkát végzett azon négy év során, amíg a e szakbizottságot vezette. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Thomas Mann kap szót, tessék. Es ist ja nicht so üblich. Nem annyira szokásos, hogy a képviselők arról híresek, hogy a bizottságot dicsérik. Hát most más a helyzet, Marianne ezt megérdemelte, mindig jelen van, mint egykori európai parlamenti képviselő, ezért dicséret illet, és nagyon kreatív. Valóban ez a valóság, és ez valószínűleg reméltek örömére szolgál biztos asszonynak. Az egyik téma a fiatal foglalkoztatási kezdeményezés, az ifjúsági garancia. Ezek nagyon fontos dolgok, amivel elérhetünk dolgokat. Ugyanakkor a hosszú távú nélküliekkel mit tudunk kezdeni? Nincs lehetőségünk, hogy ott beavatkozunk, túl kevés az ajánlat, amivel élhetünk, nem hagyhatjuk ugyanakkor őket egyedül. Azt hiszem, hogy itt többre van szükség az Európai Szociális Alapra, itt nem csupán több pénzre van szükség, hanem motiválni kell őket, azt kell velük éreztetni, hogy nem hagyjuk őket egyedül. És aztán egy második dolog, elnyék jelentéstevő vagyok, az Erasmus plus kapcsolatban jó jelentés szült de itt ugye megkettőzték a forrásokat, ez egy fontos üzenet, és itt a ö, gyakornokok is lehetőséget kapnak, hogy megtapasztalják a mobilitást, nem csupán a diákok vagy egyetemi hallgatók és nem mondjuk azt, hogy valami felképzési forma másodosztályú, az Erasmus pluszt is meg kell őriznünk, és remélhetőleg egyetértés alakul majd ki más intézményekkel, ha ez megtörténik, akkor egy lépéssel előbbre vagyunk. Kedves Marianne, remek munkát végeztél, ez dicséret illeti. Itt mindenféleképpen mindenki majd emlegetni fogja a nevet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tömören fogok szólni, nem ismétlem meg, amit az előttem szólok, már elmondtak. Biztos asszony, még egyszer szeretnék én és önnek gratulálni, ugyanakkor elmondanám, hogy nem önt dicsérem az ön személyét, hanem a bizottságot, és különösen Juncker elnököt, hogy megértette, hogy ez a bizottság különösen a mandátum második részében egy más imást közvetített az európai politikáról, mint a korábbi bizottság tette és ön is, illetve más biztosok, más hölgyek, ugye Vesztager asszonyra is utalnék, a női biztosok valóban bizt, büszkeségünkre szolgálnak, ezt el kell mondanom önnek. Ugyanakkor ez nem csupán egy személyes üzenet, hanem politikai <coughs> üzenet is. Nagyon nehéz meggyőzni a polgárainkat, hogy a szociális Európa ügye előre ment. Ugye franciaként láthattam, hogy az elmúlt hetekben mi történik, és mennyire nehéz az előrelépéseket közvetíteni a szociális Európa kapcsán. Itt le kell zárni a dossziékat a bizottságban és a plenárison is. Gondolok itt a szociális rendszerek harmonizációjának témájára. Még akkor is, hogyha nem mindenki ért egyet a jelentések részletkérdéseiben, de fontos, hogy a dossziék lezáruljanak, hogy a polgárok és a választók a választások előtt megtapasztalhassák, hogy igenis előre léptünk Sajnálatos módon a tagállami kormányok nem sokat segítenek nekünk ezen témákat illetően, és így nehéz az előre haladó Európa képét közvetíteni. Ez az első dolog. A második, hogy válaszoljuk az egyik kollégám felvetésére, és ön felé pedig egy javaslattal éljek. Jelenleg a legnagyobb fenyegetés a szociális Európát illetően az a tény, hogy Franciaország egy kicsit több pénzt fog költeni, mint ahogy az tervezett volt. Az Európai Bizottság meg kell, hogy nézze majd a francia költségvetést, de hát ön is tudja, hogy ha egy évben meghaladják a 3%-os küszöböt, ez még nem elegendő, hogy eljárás induljon, ehhez kétszer kell ezt megtenni. Tehát Franciaország a második ö, ö, küszöböt, a 3,5%-ot még nem haladja meg. Tehát itt az alapvető probléma nem ez, hanem a szociális Európa alapvető problémája a populizmus erősödése jelenleg különböző országokban. És az a protekcionizmus erősödésének következménye a földgolyónkon. Végezetül azt szeretném még elmondani, hogy a brexit kapcsolatos tanulmányok megmutatják, hogy az legfenyegetettebbek a Brexit kapcsán a sérülékeny csoportok, és itt nem csupán egy költségvetési problémával állunk szemben a szociális területet illetően. Azt tudja, hogy a következő napirendi ponttól lopál perceket, amelyek nagyon fontos téma. Most Aréna asszony kap szót. Köszönöm. Én is csatlakoznék kollégáimhoz, hogy köszönetet mondjak Marian munkájáért a szociális területen. Nem volt egyszerű ez a munka, néhány biztos kétségkívül nem ért egyet önnel, például a szociális mutatókat illetően az európai szemeszteren belül. Biztos asszony, a növekedés nem minden, ön ezt elmondta, egyenlőtlenségek vannak Európában jelenleg, ezek nemzeti különbözőségekhez kapcsolódnak, ugye vannak periferiális helyzetű országok, ugyanakkor bizonyos országokon belül is, például, hogyha Németország példáját vesszük, ez gazdasági nagyhatalom, de még egy ilyen erős országon belül is jelen vannak továbbra is az egyenlőtlenségek. A növekedés területén is, és aztán itt van az ágazati kérdés. Sokkal többet lehetne dolgozni, azon iparágakat illetően, amelyek jövőben mutató iparágak, illetve azok ügyén, amelyek versenyképességi problémákkal küzdenek, hogy jobban felkészítsük ezen ágazatokat a jövőre, mert itt nem csupán az egyének közötti jövedelemkülönbségek jelentenek problémát, hanem az ipar ágak problémái is, és erről beszélhetnénk. Aztán a foglalkoztatás magas szintje fontos, de a minőségi foglalkoztatásra kell helyezni a hangsúlyt, tehát nem a korlázott, korlátozott időre, vagy nulla órás, vagy részmunkaidős foglalkoztatást kell szorgalmazni, és erre nagyon oda kell figyelni, hanem a minőségi foglalkoztatást. Aztán a beruházások. A Junkerter fontos, ez a gazdaság, az erős gazdaságokat erősíti, a gyengébb gazdaságok kevésbé tudnak ebből profitálni, ezen tehát még korrigálni kell. Fontosak a mutatók, ezeket finomabban kell elemezni, hogy jobban tudjuk őket használni. Engem inkább a politikák következetessége érdekelne a ezen mutatók kapcsán. Hogyan változik az európai szemeszter? Itt van két ország helyzete, például Franciaország 2017-ben hogyan is értékelték Franciaországot. Mit mond a bizottság a francia helyzetről? Azt mondja, hogy üdvözli a megnövekedett rugalmasságot a vállalatok szintjén, mely az elbocsátási szabályok egyszerűsítésének tudható be. Üdvözli az előrelépést a vállalatokra nehezedő adóterhek könnyítése kapcsán. Ugye ez két olyan dolog, ami ellen most a sárga mellényesek tüntetnek, a munkavállalók nem fogadják el azt, hogy a tőkére nehezedő adóterhek csökkennek, ugyanakkor a munkavállalókra nehezedő adóterhek meg növekszenek. A rugalmasság, amely a munkavállalók terheli, szintén elfogadhatatlan. Tehát legyünk következetesek a szociális mutatókkal kapcsolatosan mondottak kapcsán, illetve azon reformok kapcsán, amelyeket az európai szemeszteren belül ösztönzünk. Köszönöm. Harkin. Köszönöm szépen Harkin asszonynak adom meg a szót. Köszönöm elnök asszony, rövid leszek, mert <clears throat> de ez egy második hozzászólásom az ETS tárgyában úgyis. Hát ezt most felhasználnám arra, hogy gratuláljak a biztos asszonynak, és megköszönjem a jó munkáját három ciklusban is nagyon jól dolgozott, és a második ciklusban alig-alig várhattunk szociálpolitikai lépéseket ettől a háztól, és akkor harcoltunk Írországban a Lisszaboni szerződését, akkor volt a, a ö, népszavazás, és azt ígértem a ír népnek, hogy a 9 cikk valóban változást hoz. Az előző ciklusban alig-alig tudtunk utalást elérni bármelyik áll, parlamenti állásfoglalásban és a 9 cikkre vonatkozóan. Ám ön és a bizottság az európai szociális politikát valóságos tartalommal töltötte fel. Persze van még teendő, és a második hozzászólásomban szólok majd erről, de ön valóban értelmes javaslatokkal állt elő, melyek ténylegesen változást hoznak az európai állampolgárok életébe. És végső soron ezért vagyunk itt, biztos hogy ön is, meg mi is, hogy ezt elérjük. Köszönöm önnek, és köszönöm az elnök asszonyunknak kiváló munkáját, és azt, hogy minden képviselőtársának megengedte, és lehetővé teszi, hogy észszerűen és hasznosan dolgozzunk. Köszönöm elnézést, hogy félbe kell szakítsam az értelmes vitát, mert nagyon szűk a, és szoros a menetrendünk, de ön is nagyon rövidre fogta, köszönöm. Azt hiszem, talán 10 perce van Tyson asszony, hát nem is mindenre válaszolni, de legalább reflektálni a felvetésekre, kérdésekre, mondandókra. Parancsoljon. Kedves kollégák, mondhatom talán így, tanárisan gyakran mondom ezt így, mert továbbra is úgy érzem magam, mint egy európai parlamenti képviselő, hogy hát persze tudom, biztos vagyok. És azt hiszem, a, a parlamenti munkamódszer, és az, hogy frakciókon átnyúló módon tudtak együttműködni parlamenti képviselők, az jó volt, és én azt mondtam otthon a pártomnak, hogy hagyd ne menjek a nemzetközi politikába, hadd maradjuk az Európai Parlament közelében, mert itt lehet komoly lépéseket elérni, és a bizottság részéről is. Az egész bizottság nevében mondottam, Jean-Claude Juncker elnök is támogatta ebben a törekvésemet, és a missziós levelemben annak idején nyilvánvaló volt, mik a javaslataim, szándékaim, és ilyenként fogadtak el biztosnak. És hát hála önöknek is, hiszen önök nagyon konstruktív módon tudtak politikai hátterüktől függetlenül segíteni a munkánkat, és van még tennivaló, és az idő meg szalad, úgyhogy a munka és magánélet közötti párbeszédben, egyensúlyban is. Tehát, hogyha így együtt működni, akkor lesz eredmény. Ezt önök jól tudják maguktól is. Lehet persze javaslatokat kidolgozni, ám ha nincs megfelelő reakció az önök részéről, akkor semmi sem ér a bizottsági javaslat. Így együttműködve tudunk eredményeket elérni tehát. És a, köszönöm én is a szakbizottság elnökének a jó együttműködést. Most azonban visszatérve arra, amiért miért megalázta bennünket. A Youth Employment kezdeményezés vonatkozóan volt a kérdések, hogy, hogy milyen az abszorció. Még mindig túl magas a fiatalok munkanélkülisége. 6,7 az általános munkanélküliség, és 14% átlagban a fiatalok munkanélküliség van három országodban, ahol 30% fölötti időség munkanélküliség. Nos, mit tehetünk? Hát az MFF révén elsősorban, mint már látták, az európai ESA plusz 101 milliárd eurót mozgósít a következő MFF-ben, és a tagállamok az átlag fölött igényekkel bíró a tagállamok 2019-től felkérést kapnak arra, hogy saját ESA pénzeik 10%-át legalább ifjúsági munkanélküliség ellenes programokra használják. Lehet. Tanács, a tanácsadónk jelentéseket írunk a tagállamokkal együttműködve, és ez, ez végül majd gyümölcsöt fog hozni. Aktív munkaerőpiacpolitikában szükség, közfoglalkoztatási szervezetekre, amelyek megfelelő kapacitással bírnak, és az ország specifikus ajánlásokban is megfogalmazódik, közvetett eszközökre is szükség van ahhoz, hogy javuljon ez a terület, és sosem szabad arról megfeledkezni, hogy miért tesz a megfelelő makrogazdasági politikákra is szükség van, jó üzleti környezetre, hogy a, a, létrejönnek a munkahelyek, hiszen ez az első lépés. Ami a pillért illeti, mit tehetünk annak érdekében, hogy a szociális pillér elég fontos legyen, és megjelenjen minden dokumentumban, minden szakpolitikában. A az elveket követjük a szociális pontozó táblával és a szemeszter révén is, a, a összesített jelentésben, aztán az ország jelentésekben is, a szociális partnerek egyeztetve meg a tagállami kormányokkal, és végül ebből jön ki a, a, a CSR-ok köre. És hát nyilvánvaló a kapcsolódása ezeknek egymással az eurózónak ajánlásokban, öt fő ajánlás van, az egyik szociális kérdésekkel foglalkozik. Tehát fontos, hogy ez a pillér szociálisabbá váljon, ez nagyban segít bennünket. És persze legközelebb az mff ről is foglalkozni kell, hiszen a pénz sok minden meghatároz. A szemeszter és a struktúrális alapok felhasználása közötti kapcsolat meg kell határozni, a tagállamoknak ez nem nagyon van ínyére, úgyhogy mindig hát barátságos módon kell ezt megfogalmazni, de az egyes tagállamokban a szemeszter során talált eredmények, a social scoreboardon és máshol az eredmények visszacsatolhatóak az Európai Bizottság a tagállamokkal folyó tárgyalásaiban az operatív programok kapcsán. Ez párbeszéd is lehet, de feltétlenül lépnünk kell a szociális fronton. Persze nem mindig a szociális téma határozza meg a lépéseket, az államháztartási helyzet, meg a költségvetési helyzet is, bár minden tagállam 300 ezek alatt van most már, ez jó, teljesen más, mint az indító évben volt, ám még azért van tennivaló. Elemeztük a költségvetési terveket, elküldtük a tagállamoknak a meglátásainkat, most tovább megy a szemeszter. Következő pillanat az lesz, amikor az országjelentést kiadjuk, és végül az ajánlások. Most nem kommentáljuk az egyes javaslatokat, amelyek tök továbban indulnak, hanem egészben fogjuk megfelelő időpontban ezt megtenni. Igen, az ifjúsági munkanőséggel kapcsolatban nem szabad sosem megfelelkeznünk a szakismeretek, a készségek fontosságáról, többen rámutattak erre, és nem véletlen, hogy a pillanatban az első számú elv egyenlő lehetőségek a, piac, a, a munkerőpiacon, de az oktatásban is, az egész élet a tanulás révén, hogy jobban értékelhessük a szakoktatást és képzést, és a fiatalok is keressék az ilyen oktatási formákat, amely révén jobb lehetőségeket kapnak, akár az Erasmus program révén, és a egyetemisták külföldi tanulás révén, és aki ilyen lehetőségre több van, és azok a fiatalok, akik ezt meglépik, azok hát, minden tiszteltüket megérdemlik, fontos, hogy támogassuk. egyenlőtlenségek. Ez a 2011-es szkorbolt, ez az én Bibliám, olvasgassák, forgassák önök is, vigyék haza, mondják meg a kormányoknak, mi a gond, mert itt vannak országról országra. Az egyenlőtlenség, az, ez 20 a legszegényebb 20%-ot a leggazdagabb 20%-kal a társadalomban, akkor látják, némileg lavul, javult a helyzet az egyenlőség tekintetében tavaly. Néhány évvel ezelőtt 5,2 volt, ma 5,1. Nagyon kicsi a javulás. De még nem vagyunk ott azon a szinten, ahol a válság előtt voltunk. Mindig 0,4%-ra vagyunk attól pontra. Az pedig sok, sok a teendő, hogy a válság előtti szintre visszamenjünk. Sok esetben persze a tagállamon áll, vagy bukik mindez. Tehát nem lehet egy jogszabályokatással megoldani a problémát, ám a szemeszterben rámutatunk, felvetjük, ennyit tehetünk eddig, vagy jelen pillanatban ebben az ügyben ám mindenképpen figyelmet kap. Tegnap jó vita volt egyébként a plenárison a klímaváltozás elleni harcról, arról, hogy ez milyen lehetőséget nyújt a állampolgárok, a munkavállalók számára, mit kell tenni a klímaváltozás elleni harcban, milyen intézkedésekre van szükség mindannyiunk részéről, és ennek van egy, a másik oldal az egyenlőtlenség elleni harc. És azt kettőt tudjuk vinni, akkor jó úton járunk. Mit teszünk azokkal, mit tudunk tenni a, a túl idősekkel? Akik nincs megfelelő készségű, fel sem volt stabil munkahelyük. Mi harcolunk a munkaerőpiac szegmentáció ellen. Ebben is kapcsolatban vagyunk a tagállamokkal. A szakismeretek, a készségek hiányát kezelni kell, ez egy kihívás. A Skills Agenda is ezt szolgálja és az ajánlás. Nem csak egy darab papír. Az ajánlás egy nagyon puha eszköznek tűnik, de mindig azt kérjük az ajánlásainkban, hogy a tagállamok küldjék el a stratégiájukat, a tervüket, amelyet kidolgoznak másfél évvel az ajánlás után, és most értékeljük a terveket, a dokumentumokat, amelyeket a tagállamok beküldtek, azon szakismereti vagy garanciákról, amelyek révén igyekszünk rávenni a tagállamok arra, hogy tegyenek valamit, ne csak beszéljenek ezekről, ezek fontosságáról, hanem tegyenek és, be, és mutassák be egymás előtt, mit tettek. A gyermekgarancia. A gyermekek szegénysége a legrosszabb dolog elképzelhető. Mit tehetünk? milyen stratégiát kezdhetünk el. Hát a legfiatalabbak helyzetét kell javítani, és aztán az életük pályája során tudjuk őket tovább vinni jó irányba. Természetesen a gyermekszegénység azt is mutatja, hogy a szülők szegények, úgyhogy a szülőket kell segíteni, aktiválni őket, illetve olyan szolgáltatásokat nyújtani számukra, amelyekre szükségük van, és ide tartoznak az elérhető, megfizethető gyermekgondozási szolgáltatások, az, hogy a szülők is tudjanak dolgozni. Ez nagyon fontos kitétel, ezzel is foglalkozunk az országok elemzése során, és erre vonatkozóan van egy, egy kísérleti projekt. És aztán, ami a lakhatás kérdését illeti, igen, egyetértek, ezen a területen vannak elmaradások. Ezek regionális, nemzeti szintű kérdések, helyi szintű kérdések, de ajánlásokat tettünk, illetve az ország jelentésekben, valamint a szemeszterrel kapcsolatos jelentésben is megjegyzéseket, ajánlásokat tettünk az árakra vonatkozóan, a nem teljesítő hitelekre vonatkozóan, és így tovább. De nem is beszéltünk azokról, akik nem rendelkeznek házzal, illetve semmilyen lakóhelyjel. Azt hiszem, hogy erről többet kell beszélnünk. Meg kell vizsgálnunk, hogy Európa hogyan gyakorolhat nyomást a tagállamokra annak érdekében, hogy javítson a helyzeten. Laura Ázsia már elhagyta a termet, úgyhogy ő nem fogok választ adni a kérdésére. Nézzük, nézzük. Tudom, tudom, hogy szalad az idő, ezért próbálok a legfontosabb kérdésre választ adni. Nézzük, nézzük, nézzük. Igen. Igen, elő kell készítenünk a jövőbeli fellépéseket. A jövő mindig távolinak tűnik, pedig itt van, itt van előttünk a munkaerőpiac gyors változáson megy keresztül, és erre oda kell figyelnünk. Ezt tesszük a készségekre vonatkozó projekt keretében, valamint a különböző ágazatokat próbáljuk összefogni ágazati alapon, összehívni a munkavállalókat, illetve a munkaadókat, szakszervezeteket, egyetemeket, megvizsgálván azt, hogy milyen szükségletek vannak, és megnézzük, hogy a készségek területén milyen teendőink vannak. Átképzésre gondolok, illetve további képzésekre. Itt mindenképpen a munkaerőpiac kell, hogy irányítson bennünket. Aztán ami az informális tanulási folyamatot illeti, ezen a területen szükség van arra, hogy a szerzett tudást validáljuk, érvényesítjük, érvényesítsük. Ez is hozzátartozik a készségekre vonatkozó agendához. Aztán, ami az adópolitikát illeti, erre is kitértek a képviselők, Vesztegár kollégára utaltak, Nos, amikor szociális politikáról beszélünk, akkor nem csak a valós szociális alap szociális jogalkotásról van szó, vagy a szociális alapról, nem csak a szemeszterről, hanem más szakpolitikai területekről. Ha nincs igazságos adózás, akkor hogyan mondhatjuk azt, hogy méltányos, igazságos világban élünk? Aztán, hogyha nem tartjuk be a versenyszabályokat, akkor nem mondhatjuk azt, hogy igazságos világban élünk szintén azt látjuk, hogy bizonyos tagállamok diszkriminatív módon lépnek föl vállalkozások, bizonyos vállalkozásokkal szemben. Például a multinacionális cégek százszor kevesebb adót fizetnek, mint a kisvállalkozások, akkor azt látjuk, hogy ez nem igazságos, nem méltányos. Ezzel is foglalkozik a bizottságunk, illetve utaltak Veszteger asszony munkájára, és Pierre Moszkovici asztalára is tartozik ez a kérdés. Gondol csak, gondoljunk csak a CCCTB-re és más ehhez hasonló kérdésekre. Ami pedig a gender kérdést illeti, mindig azt kérem mindenkitől, hogy ne csak ne csak emlegessük ezt a témát, hanem minden egyes területen hozzuk fel konkrétan. Azt látjuk, hogy a foglalkoztatási ráta a nők esetében növekedett, de még mindig nagy a szakadék, tudjuk, hogy ez miről szól a FEM bizottság részéről jelentés készült ebben a témában a munka és a magánélet egyensúlyára vonatkozóan. Szükség van a női munkaerőre, a női képességekre, tehetségre, és ezért lehetővé kell tenni azt, hogy a nők és a férfiak megosszák a feladatokat, a munkát, egyrészt gondozzák és ellássák a családjukat, másrészt pedig teljes potenciájukkal dolgozzanak a munkahelyüken, tehát a munka és a magánélet egyensúlyára nagy hangsúlyt kell fektetni. Aztán makrogazdasági politikák. Igen, erre szükség van. Régiók. Na, hát igen, ez már nehéz dió. Olyan tagállamban élek, amely föderális struktúrájú, három régióval dolgozunk, és néha bizony elég nagy a gubanc, ne, nem arról van szó, hogy nem szeretnénk egymást, hanem mások a preferenciáink, mások a problémáink, más helyzetben vagyunk. Nem ígérhetem meg azt, hogy minden egyes régióval felveszük a kapcsolatot és megvitatjuk azt, hogy a szemeszter keretében mit kellene tenni, hiszen hány régió is van Európában? 230 vagy még több, nem is tudom fejből, de hát rengeteg régió van. Nem igazán látom azt, hogy ezt a feladatot hogyan tudnánk teljesíteni, de a szemeszterrel kapcsolatos gyakorlat során ezt mindenképpen észben kell tartani hiszen beszélhetünk egy tagállamban a munkanélküliségi rátáról, azonban nagy különbségek lehetnek mondjuk az északi és a déli régió között, úgyhogy erre mindenképpen külön figyelmet kell szentelni. Összegyűjtjük az adatokat, de nem mindig bontjuk ezeket le regionális szintre, nem mindig látható ez a jelentésekben. De mindenképpen észben tartom ezt a problémát, valóban jogos, jogos felvetés volt. Aztán a bér szakadék. Nos igen, a szociális partnerekre tartozik ez a kérdés, tagállami hatáskör. Nagyon fontosnak tartom, hogy a, a szociális partnerek fölhívják erre a figyelmet. Nagy a bérkülönbség a tagállamok között is, és ez egyre fontosabbá válik. Aztán utolsó gondolat, hosszú távú munkanélküliség problémája. Nos, ezen a területen a hosszú távú munkanélküliség a 4%-ról 3,4%-ra csökkent, úgyhogy ez nagy előrelépés, azt mondhatjuk, de még mindig vannak teendőink, és nagyok az eltérések a tagállamok között. Vannak olyan tagállamok, ahol ez a százalék 0,1 százalék, máshol pedig 17 százalék, úgyhogy valóban óriási különbségek vannak a tagállamok között ezen a területen. Azt hiszem, hogy lejárt az időm, mennünk kell. Köszönöm. Igen, annyit kérek, hogy támogassanak bennünket, segítsenek bennünket, segítsünk egymásnak, és valóban vigyük végig ezeket a harcokat, ezeket a csatákat. Vannak eredményeink, nem, nem lenne szabad odajutni, hogy igen, a javaslatom jó volt, ez a projekt jó volt, aztán végül, végül semmi, semmi nem születik meg. Hogy is van ez a mondás, hogy a tökéletes, a jó ellensége? Lényeg az, hogy legyünk ambiciózusak, de maradjunk a valóság talaján, és valóban hozzuk tető alá a projektjeinket, zárjuk le a trialógust, és azt hiszem, hogy február közepéig van időnk, ez nem túlságosan sok idő. És akkor még egyszer köszönöm szépen a kedves szavakat, ugyanezeket szeretném viszonozni, nagy öröm volt számomra, hogy együtt dolgozhattam önökkel, ezt folytatjuk majd a következő esztendőben, és mindenkinek kellemes ünnepeket, boldog karácsonyt kívánok! Thank you. Köszönöm. Tyson asszony, nem volt elég időnk, <clears throat> amennyi kellett volna, de legalább van egy kis gondolkozni valónk az ünnepekre. De, ahogy jól tudják mindannyian, van egy másik nagyon fantasztikus eseményünk. Hendrúr úr visszajött, visszatért, és megadom neki a szót, hogy néhány szóban szóljon hozzánk. Tomás, parancsolj! Csak annyit akartam elmondani, hogy újra itt vagyok. Ich will mich bei allen sehr, sehr herzlich bedanken. Nagyon szívből szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik üdvözöltek, miután hosszú betegségem után, hát 12 operáció van mögöttem, de mindig tudtam, hogy újra vissza akarok térni ide, és Marian Tyson és Marita Uzkog mellett akarom folytatni majd a munkámat ebben a szakbizottságban és a plenárison. Sokan ö, támogattak jó kívánságokat küldtek nekem, üdvözöltek, és mindenkinek szívből köszönöm ezt. Nehéz időszak volt ez, de azt hiszem, hogy a legjobb úton járok, hogy újra felvegyem a tempót, egészséges legyek. Még eltart majd egy ideig, amíg visszanyerem a régi formámat, de azt hiszem, hogy ezen időszak utolsó szakaszát már önökkel együtt tudom majd magam mögött tudni. Nagyon köszönöm. yes, we, li we are living in a fantastic uh, era where we can do fantastic things. Igen, nagyszerű korszakot élünk, gazdasági, politikai csodák és egészségügyi csodák, vagy eredmények tekintetében is. Lányom is orvos, onkológus, és elmondta, hogy ma már minden, majdnem minden, van lehetőség. úgyhogy nagyon örülünk, és, és nyilván érzed azt, hogy milyen meleg fogadtatásban részesülsz. Tyson asszonynak össze megköszöntem, remélem, hogy itt volt, önök előtt van a menetrend, utolsó naprendi pontunk következik, az európai gazdaságpolitikai koordináció szemesztere Harkin asszonyi a szó aki mindjárt visszajön, reméljük, aki bevezet bennünket az európai szemeszter rejtelmeibe, és a éves növekedési jelentés foglalkozási aspektusaiba. Harkin asszony, öné a szó, nem sokan maradtunk, de aki maradt, az figyelemmel hallgatja önt. Remélem röviden, rövidített formában néhány perc alatt megismerkedhetünk ezekkel a adatokkal. Köszönöm, elnök asszony. Én is üdvözlöm Hendel úr, örömmel látjuk. Ez a vita már ma reggel jó rész lefolyt, úgyhogy ahelyett, hogy most a részletekbe bocsátkoznék az egyes témákat illetően, szeretnék kiemelni néhányat, röviden. Elsőképpen az mondható el, hogy viszonylag pozitív az átfogó kép a, a agregát számok jó irányba fejlődnek, ám ha egy kicsit mélyebbre ásunk a számok mögé, akkor láthatóak a hiányosságok is. Egyes olyan témák, amelyeket jelentésemben felvetettem, ez ugye elve rövidre szabott, kaptam néhány módosítót is, amiket üdvözlök. Egyes témák, amelyeket felvetettem, először is a szegénység fenyegetettsége, vagy a kockázata. Ma már beszéltünk erről. Hogyan lehet a szemesztet arra használni fel, hogy megoldásokat találjunk ezekre? Nem büntetve a tagállamokat, nem ez ebben az összefüggésben, hanem bátorítva a tagállamokat lépésekre, hogy a szegénység a harcot komolyan vegyék, és valóban prioritást tegyen számukra. Biztos hogy beszélt arról a, témá- arról a tényről, hogy a gazdaság és politikában meg kell ez jelenjen. A szegénység elleni harcban a egyik legsúlyosabb probléma a gyenge minőségi munkahelyek léte, mindenképpen teljes mértékű társadalmi biztosítás és tisztességes munkahelyeket kell teremteni. Aztán egy téma, amely nagyon foglalkoztat, az az, hogy a háztartások jövedelme sokkal lassabban nő, mint a GDP egésze. Jól tudjuk, hogy a jólét e, eloszlása nagyon-nagyon egyenlőtlen. de úgy persze nem a legrosszabb téren, de nem engedhetjük meg a különbségek növekedését a társadalomban. Jól tudjuk, hogy ez egy horizontális téma, mindenképpen azonban választ kell adnunk rá. A lakhatásról beszéltem, a lakáspolitikáról. Nagyon sok országban súlyos válság ez, hazámat így beleértve. Meg kell nézzük azt, hogy hogyan lehet megfizethetővé tenni a lakást, hozzáférhetővé, és látni, hogy hiányzik a szociális lakáspolitika, lakásépítés. Biztos azt, hogy mondta, hogy EU szinte nem sok minden tehető, ám a szociális beruházások azért fennállnak, mint lehet neked összekötni demográfiai változások, munka, egyensúly, a nyugdíjak fenntarthatósága. Erről nagyon sokat lehetne beszélni, nem akarok most, mint mondottam, részletekbe bocsátani. A jólét ö, szakadékon túl egy beruházási szakadék is van. Strukturális politikák kell, hogy ezt, ezt a szakadékot betömjék. A hosszú távon munkanélkül külliek esetében én szerintem az egyénre szabad intézkedésekre van szükség, ahogy ott biztos azt is mondta, a alap is bevethető itt. Biztos azt, hogy sokat beszélt, kemény számokkal bemutatva néhány perc ezelőtt az munkanélküliség jelenségét, én erről nem beszélek most, de része a feladatnak. Segítenünk kell a tagállamokat abban, hogy megoldásokat találjanak erre. Az a tény, hogy ez ezt a 10%-át a ifjúsági munkanélküliség elleni harcra kell költse, a tagállam nagyon pozitív. Utolsó gondolat. A fogyatékkal élők, a KKV-k támogatása, gyermekszegénység és az alapkészségek hiányának kezelése a legfontosabb célok. Várom a módosítókat és a az hozzászólásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót először is Koszovszka asszonynak. Tessék. Przewodnicząca i Panie Przewodniczący, też e, jestem bardzo... Köszönöm szépen. Én is nagyon örülök, hogy Hendel úr újra itt van körünkben. A jelentést illetően gratulálok Marian Harkin asszonynak, hogy szociális érzékenységgel alkotta meg ezt a jelentést. Szó esik itt a jövedelem igazságosabb elosztásáról. A szociális kérdést erőteljesen kidomborítja a jelentést. Én néhány módosítót még be fogok adni, de ezek különösen a nők részvételére összpontosítanak majd a munkaerőpiacon. Ez is kihat az igazságosság kérdésére. Aztán a be nem jelentett munka ugye is jelentős, hiszen nagyon sok olyan nő van, akik garanciák nélkül dolgoznak, főleg az ellátásban, informálisan, javadalmazás nélkül, vagy javadalmazással, de eljavadalmazás nem hat ki a későbbi nyugdíjukra. Módosítókat fogok benyújtani azt illetően is, hogy a nőket be kell van olyan ágazatokba, ahol munkaerőhiány van, a képzési ágazat van, és a gyakorlati képzés, illetve a mobilitás témája is remutatok. A Basic Skills témája fontos, a másodlagos a funkcionális analfabetizmus aránya 20%-ot ér már el az Európai Unióban, ez tehát egy komoly probléma. Az új készségeket illetően pedig a Basic Skills-nek a digitális készségeket is magában kell foglalnia. Ez az innovatív gazdaságban egy alapfeltétel. Köszönöm. Thank you, uh, Mar- Köszönöm szépen, Mariana már elhagyta a termet. Ulrika Trebesius szintén. A GUE részéről nincs itt senki. Jean Lambert. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon jó alapot ad a Harkin jelentés, és reménységekkel kecsegtet, hogy tovább fejleszthetjük az ebben szereplő gondolatokat. Ahogyan már elmondtam a biztosasszony jelentés, jelenlétében, Bizonyos területeken javulást várunk, például a lakhatás területén, tehát szerintem ezt egy kicsit föl kéne turbósítani. Aztán az eredeti bizottsági jelentés a jó adminisztráció, a jó kormányzásra tér ki, illetve beszél arról is, hogy az emberek nem tudják, hogy mire jogosultak, illetve aztán nem is kapják ezt meg. Természetesen erre is oda kell figyelni aztán a környezetvédelmi és éghajlati kérdésekre, de ahogyan mondtam, kiváló alapot ad arra, hogy majd a karácsonyi szünet után ezzel foglalkozzunk. Elnök, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy elfeledkeztem valakiről? Nem. Harkin asszony, kérem még szót? Nem. Pusztán a kollégáknak szeretnék köszönetet mondani, és kellemes karácsonyt kívánni mindenkinek. A módosítók benyújtásának határideje január 9-e 12 óra, és 26-27-én februárban fogunk ezzel foglalkozni a szakbizottságban, aztán majd a márciusi plenárison. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy ennyire sürgettem mindenkit, a végén pedig eh, bizonyos képviselők ugye már elmentek, de mégis azt hiszem, hogy sikerült teljesítenünk a napi rendet határidőn belül, sőt, még 5 percünk is maradt. Köszönöm szépen mindenkinek, kellemes ünnepeket, boldog új évet, kellemes karácsonyt kívánok mindenkinek.